Foglalják el helyüket, hölgyeim és uraim! Uh, we are coming to very important voting. Nagyon fontos szavazáshoz érkeztünk. Please take your seats. Kérem, uh, foglaljanak uh, helyet. Kedves kollégák, kérem foglalják el a helyüket.